Hölgyeim és uraim, egy nyilatkozatot bocsátunk ki a fukushimai eseményekkel kapcsolatban és a cunami áldozataival kapcsolatban, és utána pedig a frakciók hozzászólása következik. Egy évvel ezelőtt Japánt egy háromszoros katasztrófa sújtotta. Először hatalmas 9-es erősségű földrengés rázta meg az országot, majd 20 méter magasságú, 400 km per órás sebességű hullámok mosták Japán partjait, utána pedig három reaktor blokk meghasadt Fukushima-ban. Ez a Csernobili katasztrófa óta a legszörnyűbb nukleáris katasztrófa volt. Ma megemlékezünk arra a 19 ezer emberre, aki az életét vesztette, több ezrekre, akik elvesztették a családjukat, barátaikat, több mint 300 ezer emberre, akinek a sugárzás miatt el kellett hagyni az otthonát, és azokra, akik számára a hazájuk örökre elveszett. Hatalmas méltósággal viselte a japán nép ezt a háromszoros katasztrófát. Ez megérintette az egész világot nagyon bátrak voltak. A névtelen hősök Fukushima-ban, a reaktorban az életüket kockáztatták, hogy megakadályozzák, hogy még nagyobb katasztrófa következzen be. Ezeknek az embereknek a sorsa megérintett minket tetrekész volt a japán nép, és újra építette Japánt, ez mély benyomást tett ránk. A fukushimai katasztrófa egy nagyon nagy vitát indított el az egész világon a nukleáris energia művek biztonságáról. Hölgyeim és uraim, ebben a házban is folyik ez a vita. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mit gondol erről a kérdésről. Az azonban nagyon jó, hogy még akkor is, ha nagy ellentmondásokkal teli a vita, létezik. És az energiaellátást most, hogy többféle energiaforrásból kell biztosítanunk. Akármit is gondoljon valaki, támogatja a nukleáris energiát vagy sem. Mit gondolnak a parlamentek, a nemzeti hatóságok erről, akiknek a felelősség ennek eldöntése, mégis itt Európában nekünk erről vitáznunk kell, hiszen a szomszédsági politikánk, az egyik szomszédunk energia ellátása kihat a többi állampolgárunk életére. Az energiánk 30%-a a nukleáris erőművekből származik. Hogy ez biztonságos legyen, ez minnyájunkat érint a japán földrengés és nukleáris katasztrófa, hatalmas katasztrófák voltak, és a legnagyobb emberi áldozattal járó katasztrófa Csernobil óta. A fukushimai katasztrófát azonban meg lehetett volna akadályozni. Ez a tanulság, amit le kell vonnunk. Hölgyeim és uraim, a véleménykülönbségek ellenére egy dolog biztos – Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az atomerőművekben a legnagyobb biztonságot teremtsük meg. Ellentétben azokkal, akik még a tragédia után is csak a szájukat jártatták, az Európai Parlament lépett. Üdvözöljük a bizottság erőfeszítéseit, és a biztonsági szakértőink lépéseit, akik itt is mindent megtettek, hogy a nukleáris energia biztonságosabb legyen. Ehhez tartoznak a 143 európai erőmű stressz tesztjei, amelyet mindenhol elvégeztek. Júniusban a bizottság ez ezzel kapcsolatos jelentést teszi. Most hagy ismételjem meg az atomerőművek, amelyek megbuknak a terhelési tesztek, azonnal kerüljenek ki az ellátási hálózatból. Semmi értelme terhelni egy ajometömerőművet, amelyet, amely nem működik jól. Nem szabad tovább működtetnünk az ilyen erőműveket. Ezen kívül a nukleáris hulladékkal kapcsolatban való jelentésünket is üdvözlöm. Tavaly fogadtuk ezt el. Európában először születtek kötelező érvényű biztonsági előírások a nukleáris hulladék kezelésére. Februárban az ENVI szakbizottságban az energiahatékonyságról fogadtunk el egy jelentést. 2020-ig 20%-os energiaspórolást kell megvalósítanunk azért, hogy Európában az energiafelhasználás hatékonyabb legyen. Ez valóban hatalmas mérföldkő lenne a 2020-as stratégiánk, 20-as céljainak elérésében. Tanuljunk a fukushimai katasztrófából, amely hatalmas szenvedést okozott a japán népnek a lecke, a tanulság abból az, hogy még ha véleménykülönbségek is léteznek, a legnagyobb biztonság megteremtése a nukleáris erőművekben közös felelősségünk, különösen itt az Európai Parlamentben. Konkrét lépéseket kell tennünk, a jövőben is folytatnunk kell ezt. Fukushima leckéje egyértelmű nem minden teljes, amit képesek vagyunk megtenni. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Most pedig az Európai Parlament elnökének nyilatkozatát követően Odi képviselő a néppárt nevében négy percben kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Alelnök asszony, kedves kollégák, tegnap 6 óra 46-kor Strasburgi idő szerint megállt az élet Japánban, kollektíven a japán nép a károsultakra, az elhunytakra gondolt, a súlyos fukushimai atomerőmű baleset kapcsán egy évvel ezelőtt 8,9 fokozatú földrengés csapott le Japánban, és 55 Péterrel később 14 méter magas hullámok árasztották el az atomerőművet, 18 ezer halálos áldozat, több tízezer otthonát elvesztett ember, ez a földrengés és a cunami a legnagyobb ilyen jellegű katasztrófa volt a Földön. Köszönjük, elnök úr, a kezdeményezést, köszönjük, hogy gondolt a japán nép bátorságára, a kormányra, a károsult családokra, és mi együtt érzünk velük. Ez a katasztrófa politikai vitát váltott ki a közvélemény körében, néhány állam azonnal leállította az atomerőműveit, vagy pedig fokozatosan le fogja állítani. Vannak olyan államok, ahol épülőben vannak atomerőművek, felmerül a kérdés. Ez a katasztrófa a többi katasztrófa sorában elmondható, hogy milyen csapással járt, gondoljuk a haiti földrengésre és a többi természeti katasztrófára. Öttinger úr március 11-én, a március 11-i katasztrófa után a március 25-ére összehívta a tanácsot, európai tanácsot, és úgy döntöttek, hogy stressztesztet végeznek az összes európai atomerőműben a júniusi, 2009 júniusi irányelv alapján történt ez meg, minden állam elvégezte az értékelést, várjuk a társ értékelést és a 2012-es júniusi európai csúcs általános következtetéseket von le az értékelésből. A következő utak állnak előttünk. Egy, ami a biztonsági normákat illeti az EU-nak és állapolgárainak, garanciával kell rendelkeznie arra, hogy a legjobb biztonsággal működnek nálunk a az atomerőművek. Tudjuk, hogy ez az iparág állandóan fejlődik, az emberi tudásnak köszönhetően. A kormányok több függetlenséget kell, hogy adjanak a nemzeti biztonsági ügynökségeknek. A harmadik az átláthatóság, ez legyen százszázalékos és sérthetetlen. Át kell adni a közdokumentumokat erre vonatkozóan azért, hogy a közvélemény megfelelően tájékozódjon az erőművek helyzetéről. A másik, gondosabban kell megválasztani a nukleáris erőművek színhelyét. Továbbá a vészhelyzetekre megfelelően fel kell készülni az európai polgári védelmi erő létrehozására utalok. A másik pedig az üzemeltető polgári felelőssége. Az árba bekerülési árba bele kell venni a nukleáris katasztrófák költségeit, esetlegesen az atomerőművek megszüntetésének, bezárásának kölcsönét is. A bezárásról már beszéltem. Nyolcadik pont, kutatás, képzés, tudományos téren. Üdvözlöm a bizottság kezdeményezését. Két évvel meghosszabbították az Euratom kutatási programot. Nem tudjuk az energia problémákat, a versenyképességet, a szociális problémákat és a globális felmelegedést megoldani, hogyha az említett témákkal nem foglalkozunk, hiszen erre szükség van az atomerőművek tevékenysége szempontjából mindenütt a világon, és a maximális biztonság érdekében. Köszönöm. Köszönöm, Ódi úr. Most a Szociáldemokrata frakció nevében Uzkó képviselő asszony három percben kap szót. Tak, hej, talman. Eh, I ljuset av allt som händer under ett år... Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelembe véve, hogy mi minden történt ebben az évben, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyű megfeledkezni Fukushima-ról. Mi politikusok vagyunk. Mi más válságokra figyelünk, más problémákra, a média pedig mindig az új eseményekkel foglalkozik. Pontosan ezért nagyon fontos, hogy itt az Európai Parlamentben a Fukushima-i katasztrófa évfordulóján megemlékezzünk erről az eseményről. Az, ami tavaly március 11-én történt, egy olyan katasztrófa volt, amit nem is tudtunk elképzelni előtte. Földrengés, szökőár, és ezzel egyet nukleáris leolvadás 19 ezer embernek a halálát okozta, és több tízezren vesztették el otthonukat. Fukushima melletti kis települések teljes mértékben elpusztultak. Ezeken a településeken már nem lehet élni. A népesség szétszóródott különböző településeken, más régióban Japánban, de ennek ellenére ezek a kis falvak léteznek, legalábbis az emberek emlékezetében. Azonban, ahogy telik az idő, nyilvánvalóan az emlékek is halványulnak, és a végén semmi nem marad meg belőlük. Fukushima nem csak emberi tragédia volt, hanem ez volt a beindítója a nukleáris energiáról folytatott vitának. A legfontosabb lecke, amit tanulhatunk ebből a katasztrófából, ez a nagyon egyszerű, de ugyanakkor nagyon súlyos lecke, mi szerint a jövő nem a nukleáris energiájé. Még akkor sem, hogyha a technológia különböző formákban majd létezik meg a jövőben is. De ha az országok úgy döntenek, hogy atomenergiával akarnak termelni energiát, ez nem járható út, hiszen ez egy szubvencionálandó energia, és végeredményben drágább, mint a megújuló energiaforrások. Ilyen egyszerű ez, amikor politikai döntésekről beszélünk. Minden ország önállóan dönthet arról, hogy milyen energiakeveréket használ. De a politikai felelősség, a politikai döntés joga az a miénk. Európában mi vagyunk azok, akik megmutathatják, hogy az energiaellátást a megújuló energiaforrásokkal kell ellátnunk. Nagyon nagy ez a feladat, a megújuló energiaforrások még nem elég fejlettek, nem széles körben elterjedtek, és az általános háztartások és ipar számára nem alkalmazható, de ha ezt el akarjuk érni, akkor nagy beruházásokat kell megvalósítanunk, az infrastruktúrát fejlesztenünk kell, annak érdekében, hogy ezt az energiaforrást tovább mégpedig a piac és a társadalom együttműködésével. Ezt a vitát ma azért folytatjuk le, hogy megemlékezzünk a fukushima katasztrófa áldozatairól, de arról is, hogy mit hoz a jövő. Elnök félbeszakítja. Köszönöm szépen. Most, Most pedig a liberális frakció nevében Valéján képviselőtársam két kap szót. Is it working? Thank you, Chair. Köszönöm, az Aldepraxia nevében szeretném kifejezni szolidaritásomat a természeti katasztrófa és az atomkatasztrófa áldozataival, amely Japánban pontosan egy éve történt. Az Európai Unió tovább folyt, tovább tám- meg kell adja minden hunterős műszaki és pénzügyi támogatást Japánnak, illetve az érintett térségnek. Európa politika, politikai válasza nem volt elégséges erre a katasztrófára. Fontos látnunk, hogy nem hoztunk drámai döntéseket. Ez jó, hogy nem hoztunk drámai döntéseket hosszú távra vonatkozóan az adott pillanat nyomására. Az a koordinált terhelés és stresszes próba, amelyet a bizottság javasolt, helyes lépés volt. Ugyanakkor 2012. júniusában kell a tanács megvitassa ennek eredményét, és ezt követően meg kell hozni azokat a lépéseket, amelyekkel biztosítható, hogy az atomerőműveink biztonságosak, mi több ellen tudnak állni terrorista támadásoknak is. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy száz százalékos kockázatmentes világot el sem tudunk képzelni. Erre nincs lehetőség. A fő kérdés az, amely előttünk áll, hogy milyen atom energetikai jövője van Európának. Jelenleg nem sikerült közös választ adni, nincs közös nevező az Európai Unióban az atomenergia jövőjét illetően, illetve annak szerepét illetően a nemzeti energiamixekben. Úgyhogy jelenleg nem lehet más válaszunk, mint az, hogy a lehetőleg magasabb szintű biztonságra törekszünk. A japánbeli katasztrófa rámutatott az atomenergia kockázataira, azonban ez nem újdonság, ezt eddig is tudtuk, hogy ez kockázatos lehet. Ugyanakkor az energiapiacra kell koncentrálnunk, olyan új energiaforrásokra kell beruházni a kormányoknak, amelyek hozzáférhető, megbízható, hosszú távon fenntartható forrásként működhetnek majd, miközben egy ideig el kell fogadjuk azt a tényt, hogy az energiamix része az atomenergia. Köszönöm szépen. Köszönöm, Valán asszony. Most pedig a zöld frakció nevében Harms asszony 5 percben kap szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönjük a kollégáknak is, hogy beindították ezt a vitát, és visszatekintettek a Japánban bekövetkezett eseményekre. Azt hiszem, hogy nagyon lenyűgöző az, hogy a hétvégén milyen rendezvényeket rendeztek az egész világon. Ez egy jel, amelyet Japánba küldünk, azt az üzenetet, hogy a japán nép szomorúságát mi is osztjuk. De azt gondolom, hogy egy év eltelt. Itt az ideje annak, hogy pontosabban megvizsgáljuk a helyzetet. Múlt héten japán vendégeket fogadtam Brüsszelben. Néhány héttel ezelőtt ismertem meg őket, amikor Japánban és Fukushima-ban is jártam. Kosszátó úr aki 18 évig volt a Fukushimai régiónak a kormányzója, ő vezette a küldöttséget. A Fukushimai régió egy kéréssel fordult az Európai Unióhoz. Kéréssel, és ezt a kérést nem szabad figyelmen kívül hagynunk. A régióban élő emberek nagyon nehéz és veszélyes helyzetben élnek még ma is, és úgy érzik, hogy magukra hagyták őket. Nem az a benyomásuk, hogy az európai kormány, hogy a japán kormány valóban foglalkozna a sorsukkal. Mégpedig azért nem, mert a határértékek már annyira kitolódtak a Fukushima régióban a kormány részéről, hogy valójában ezek a határértékeket csak néhány atomerőműben dolgozók számára fogadnak el. Ez magyarázza azt, hogy a régióban a genetikai károsodások és a rákos megbetegedések száma nőtt, és ez várható még a következő generációkban is. Én úgy gondolom, hogy Európának nem szabad elfordulnia, és a WHO-nak is feladata az, hogy felelősséget vállaljon ilyen katasztrófák során. Nem szabad, hogy hagyják, hogy a nemzetközi atomenergia ügynökség elfolytsa az erőfeszítéseiket. És őket is kritizálnunk kellene az Euratom részéről és a bizottság, illetve a tagállamok részéről. Az atomenergia ügynökség ugyanis azt mondja, hogy a fukushima atomerőmű megfelelően ellenőrzött. Hát a japán szakértők még mindig nem egyeztek meg abban, hogy a fukushimai romokban hogyan néz ki a sugárzás. Senki sem tudja, hogy mennyi atom hulladék található, bármely pillanatban következhet még egy földrengés, megint beomolhat a szarkofág, és ez azt jelenti, hogy hatalmas következményei lesznek az egész világon. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az a célja, hogy az atomenergiát terjesz az egész világon. Nem szabad rájuk hagynunk azt, hogy a globális felelősséget ők vállalják fel ebben a helyzetben. Kérem, hogy a Japánból, a politikusoktól, gazdáktól, állampolgároktól érkező kérést vegyük figyelembe. Azt kérték, küldjetek egy nemzetközi ellenőrző csoportot, egy olyan beavatkozással, mint Csernobélban történt, Japánban is életeket menthetünk, és talán stabilizálhatjuk az életet. Leginkább az európai terhelési tesztet kritizálják Japánban. Ugyanis 54 reaktorból Japánban csak kettő működik, a többit most tesztelik a Toshibának a mérnökei, vagyis olyan emberek, akik tényleg szakértők az atomfalból, azt magyarázták nekem, hogyha Fukushima előtt egy évvel Fukushima-ban is alkalmaztuk volna a terhelési tesztet, akkor teljes mértékben átment volna az atomerőmű. Ez pedig, hölgyeim és uraim, azt jelenti, hogy igencsak kérdéses ez a terhelési teszt. Az, hogy azt állítjuk, hogy ezzel biztonságot teremtünk, hát ez csak addig érvényes, amíg bele nem, be nem következik a következő katasztrófa. Nekem folyik a víz a hátamon, hogyha belegondolok, hogy Japánban megint lesz egy erőmű, amely nem állja ki a következő földrengést. Hát én azt kérem a bizottságtól, gondoljanak bele, mit tudunk felajánlani. A tudásunkat, a tapasztalatainkat Csernobilból, erre szükség lesz, de nem a terhelési tesztünkre. Arra nincs szükség. Köszönöm. Köszönöm, Harms asszony az Európai Konzervatív Frakció nevében Karim képviselő kap meg az, meg az két percben. Mr. President, may I... Elnök úr, hadd kezdjem azzal, ahogy ön is, hogy együttérzésemről biztosítom mindazokat, akikre hatással voltak a japánbeli katasztrófa hatásai. Csak nem 90 ezer lakos, akit a katasztrófa után kitelepítettek, nagyon sokan közülük továbbra sem akarnak hazatérni. A sugárzás egyes területeken körülbelül 25-ször magasabb, mint az evakuációs küszöbérték. A példátlan japánbeli események, a földrengés, a cunami hatásai a fukushimai erőműre vonatkozó hatásai felvetették az atombiztonság kérdéseit világszerte, és azt is felvetették azt a kérdést, hogy szükség van-e az atomenergiára. Nagyon komolyan kell vegyük a fukushimai eseményeket, az atomerő biztonság a legfontosabb témák közé tartozik a kormányzat, és az ipar számára is fontos kérdés az, hogyan lehet a már működő és az újonnan építendő erőművek biztonságát erősíteni. Fukushima után a stresszteszteket bizonyítékok alapján erőteljesen magas szinten kell megszervezni, hogy hatékonyak legyenek. Emlékeznünk kell arra is, hogy a két katasztrófa, természetesen katasztrófa egyszerre beállhat egymással egy időben, egy helyen, ahogy ez Fukushima-ban történt. Lehet, láttuk, hogy az atomérőmű a, kiállta a földrengést, ám 20 méter magas szökőár hullámokat nem, amely elvágta az energiállátását az atomérőműnek. Tanulnunk kell a Japán által adott válaszból is a katasztrófa védelmi erők válasza azonnali kell legyen, és folyamatosan ellenőrizni kell ezt a válaszadó képességet egy folyamat révén, az adott helyszínekre vonatkozóan is. A bátor biztonsági csapatok munkáját dicsérnünk kell, akik azonnal közbeléptek, ám vannak olyan kérdések, amelyek a TEPCO cég és a hatóságok jobban tudtak volna kezelni. Utólag látható ez. A Fukushima események mindannyiak számára sokkolóak voltak ám bízok abban, hogy a reakciók arányosak, észszerűek és tényszerűek. A bizottság az Európai Unió jogszabályait alakítja át. Mi azt arra sarkaljuk a bizottságot, hogy gyors jogalkotási lépéseket tegyünk, hogy akkor ne legyen elhamarkodottak ezek, ezek, ezek, a, ezek a jogszabályi lépések, mert ez rossz negatív hatással lehet az energiabiztonságra. A szabályozóknak és az iparképviselőnek együtt kell működni annak érdekében, hogy folyamatosan javuljon az atomenergia eh, előállítás biztonsága a most működő és az ugyanan építendő erőművekben is hiszen az atomerőmű biztonság továbbra is a napirenden kell maradjon egyik legfontosabb témaként. Köszönöm. Karim úr, most a GUE NGA nevében Matthias képviselő kap Köszönöm, elnök úr. Egy évvel ezelőtt igen tragikus eseménynek voltunk tanúi, vagyis a szökőár az ipari katasztrófával együtt következett be, és a több ezer áldozat emlékének tisztelettel adózzunk. Meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan szálljunk szembe az atomkatasztrófával. Ezt el kell kerülnünk. Egy éve Fukushima után még mindig új atomerőműveket hoznak létre. Egy éve Fukushima után újabb atomerőműveket, azok építését programozzák be. Japán 1986-ban volt a hiroshimai Nagasaki tragédia is, ezt nem feledik, és nekünk európaiaknak sem szabad elfelednünk például a Csernobili katasztrófát, ezt a vitát soha nem szabad lezárnunk, vagyis a nukleáris energiával kapcsolatos vitát. Egy évvel ezelőtt a közvélemény úgy gondolta, hogy elkerülhetetlen a nukleáris energia alkalmazza, de ma a japánok két harmada nem akar nukleáris energiát. Igen, nagy költségekkel jár, és generációról generációra nőnek az atomerőművel kapcsolatos költségek. Vannak, akik támogatják a nukleáris energiát, ez nagyon arrogáns politika, hiszen a közvélemény többsége a nukleáris energia ellen van, és eh, ennek ellenére semmi nem változik. Ma 320 ezer menekült van Japánon belül, közülük 100 ezeren soha nem fognak tudni otthonukba visszatérni, mert eh, az, ami a családi otthon volt, az ma igen veszélyes az otthonok, a szokásos környezet, a talaj, a vegetáció minden fertőzött, és közben gondoljunk arra, hogy Fukushima is egy civilizációt közvetít, képvisel, mint a maja romok vagy a rómaiak által felmaradt épületek de egy másik kérdés vett fel ezt a halálos technológiát. Ki a hibás? A cunami, de vannak a nukleáris katasztrofának felelősei Európában és máshogy is atomellenes, atomenergia ellenes erők jöttek létre. Tudják, hogy az atomenergia soha nem biztonságos, semmilyen stressz teszt nem tudná szimulálni azt, ami például Fukushima-ban történt. Az energiapolitika nemzeti politika, de tudjuk, hogy az ég nem ismer határokat. Köszönöm szépen. Mivel az RT frakció nem kért szót, viszont Speroni úr két percre, akkor most szót kaphat. Tessék. Eh, eh, presidente. Eh. Elnök úr, köszönöm A fukushimai tragédia Csernobil után megmutatta számunkra, hogy mindez ideig a, az atomerőművek biztonsága nem létezik. Más a két eset, más volt Csernobil. Csernobilban belső baleset jött létre, következett be az atomerőműben, Fukushima-ban viszont külső okok következtében jött létre a katasztrófa. Eddig még soha nem tapasztalt intenzitású cunami és földrengés következett be, és soha nem tapasztalt tragédia. Éppen ez megkérdőjelezi a nukleáris energia az atomerőművek biztonságát, és felveti a kérdést, mégpedig az, hogy el kell hagyni ezt az energiafajtát. Erre erőteljesen kell reagálni, figyelembéve azt is, hogy ez nemzeti jogkörbe tartozik. Az Európai Parlamentnek viszont mindenképpen napirendre kell tűzni ezt a kérdést. Szeretném együttérzésemet és szolidaritásomat kifejezni mindazokkal, akiket a katasztrófa sújtott. Köszönöm. Köszönöm, Sperúny Rohi Bizottság nevében Réding asszony kapja meg a szót, biztos asszony. Elnök úr, Tisztelt képviselők! Egy év telt el a borzasztó japánbeli katasztrófa után, ez a polgári nukleáris energia egyik legnagyobb katasztrófája volt. Egy év telt el, alkalom ez arra, hogy együttérzésünket nyilvánítsuk ki azokkal, akik szenvednek, és levonjuk a tanulságokat, megnézzük, hogy mit tettünk a nukleáris biztonságért. A fukushimai tragédia előtt még jóval a bizottság elindított egy folyamatot, mégpedig a nukleáris biztonság javítását azzal a célral, hogy ezt európai dimenzióban végez el, magas mércét állítva. Az első mérföldkő a 2009-es nukleáris biztonsági irányelv volt, majd a hulladék kezelési 2011-es irányelv. Szeretnék köszönetet mondani az EP-nek a konstruktív szerepér, amelyet e két fontos joganyag elfogadásában játszott. A fukushimai baleset után a bizottság átfogó kockázat és biztonság vizsgálati értékelési folyamatot indított el az EU beli összes erőmű esetében ezt, az Európai Tanács és a Parlament is támogatta. A stresszteszt 2011. júniusa óta folyik. Ennek alapja a közös európai metodológia. Gondosan meghallgatom, amit Harms asszony mondott. Ezt az üzenetet átadom a belé érintett kollégáimnak. Az a 14 tagállam, amelyben atomerőmű működik, valamint Litvániában, ahol leszerelik a meglévő erőműveket, részt vesz az önkéntes folyamatban, és nemzeti jelentéseket adott be. Ezeket most társértékelés alá vetették. Mint tudják, a szomszédos országok is elkötelezték magukat az EU-beli stressz teszt módszerek mellett Svájc és Ukrajna is részt vesz ebben. A értékelések eredménye igen fontos részét képezik a folyamatnak. Április végén fogjuk ezeket megismerni. A végső értékelés pedig Oettinger kollégám 2012. június végén fogja előterjeszteni, és ez az anyag az EP rendelkezésére is áll majd vita céljából. A stressztesz értékelése elvárásaink szerint áttekintő képet ad majd a nukleáris biztonságról az EU-ban, és jogalkotási vagy nem jogalkotási javaslatok fognak ennek nyomán születni, hogyha szükséges a nukleáris biztonság javítására. A technikai biztonsági követelmények, a nukleáris energiabiztonság irányítás, a vészhelyzetre való felkészülés és válasz képezi mindennek részét, a biztonság és a rossz akaratú cselekmények szinte részét képezik ennek a vizsgálatnak. Az Európai Unió tanácsa fog ezekkel az eredményekkel foglalkozni, és a munkacsoport a végső jelentését szintén júniusban terjeszti elő. Ezt a bizottság jelentéséhez csatoljuk, amelyet a tanácsnak és a parlamentnek majd beterjesztünk. A, az ajánlások végrehajtása nemzeti jogkörbe, felelősségi körbe tartozik. Viszont a monitorozási jelentéstételi mechanizmus létre kell, hogy jöjjön, azért, hogy a szükséges biztonsági javítás létrejöjjön. Az eredményeket nyilvánosságra hozzák, és minden szükséges lépés éppen ezért megszületik majd arra, hogy a legmagasabb fokú biztonság jöjjön létre. A bizottság ezeket a fejleményeket szorosan figyelemmel keseri kíséri. Végül pedig a biztonsági kultúráról szükséges beszélni, és a vészhelyzetre való felkészülésről mindenütt a világon. A stressz teszt már nemzetközi benchmarkként, mérceként működött, a bizottság a szomszédos országokat is bevonta azért, hogy ne egyedül lépjen előre, hanem a biztonsági kultúrát a határokon túlra is kiterjessze. A nemzetközi együttműködés, nevezetesen a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségen belüli együttműködés fontosabb, mint valaha. A bizottság hozzá kíván járulni a nukleáris biztonsági egyezmény aktualizálásához, azért, hogy a hatékonyságot, a megvalósíthatóságot, az irányítást magasabb szintre emeljük. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, lezártuk ezt a vitapontot. A következő napi rendi pont közös vita a nemek közötti egyenlőségről. Engedjék meg, hogy ezt az esélyt felhasználva, hogy mondjam